Yeah, colleagues. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Jó napot kívánok, vagy jó reggelt, vagy jó napot. Jó reggelt. Mindenki megkapta a szavazólistát. Mindenkinek itt van a szavazókártyája. Ez kérdés volt, az első is, meg a második is. Itt van a szavazókártyája? Most akkor egy próbaszavazást végzünk. Hogyha mindenki készen áll a szavazókártyájával, akkor megnyitom a teszt szavazást. Megnyitom a teszt szavazást. Tenai, ah, Okay, here. Still for colleagues to vote. Még négy kollégam szavaz. Lezárom a szavazást. Megváltoztattuk a sorrendet. Először Manuel Morel um, jelentéséről szavazunk. Keressük kérem ezt meg. A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információ 41-es módosító mellette. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellettem ellenem. Ezt már is leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. Egyet szavazat egyenlőség okán. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodott-e valaki, ezt elfogadtuk. 48-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 47-es, ki támogatja? Kiszavaz nemmel. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Yeah, adopted elfogadva 49 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Hát ezt leellenőrizhetjük, 49-es. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Good that you call it. 50, uh, 50-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellettem, ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de lássuk meg. Vote is still to colleagues to vote. Okay. They don't want. Vote is closed. <coughs> Draw. Szavazat egyenlőség, tehát elutasítva. 52-es módosító mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 9-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellettem, ellenem. A 11-est leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 13-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, ezt elutasítottuk. 15-ös ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. 16-os mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellenem elfogadtuk. 18 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellettem ellenem a 20-asról megnyitom az ellenőrző szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 21-es, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, kettes mellette tehát ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene. A 30-ast ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Muy importante. Gracias. Voting. <laughs> Jár chair, not the whip. I have to control my colleagues. <laughs> Ön nem VIP, hanem alelnök, kérem. Ellenőriznem kell a kollégákat. Lezárom a szavazást elutasítva egy szavazattal. 31-es mellette, ellenem. A 31-esről megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellenem. 33-asról megnyitom az ellenőrző szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. 34-es. 34-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le, persze. Kérem, hogy jelezzék, mutassák, emeljék a kezüket. Illetve hát most szavazzanak, pontosabban lezárom a szavazatot. Elfogadtuk. Ez volt a 36-os, ugye? 37-es mellettem. Nem, nem. Így elnök, nem. A 36 öst elfogadtuk? A 36-ost ellenőriztük, tehát 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellettem, ellenem. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást a 39-esről. Lezárom a szavazást elutasítva egy szavazattal. 40-es mellettem, ellenem. A 40-est is ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A teljes módosított szövegről név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48 igen, 0 nem, illetve 0 tartózkodás őt ellene, most pedig a jogalkotói állásfoglalás indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51-0 ellenében két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak! Most pedig. A szóbeli kérdés szövegéről szavazunk. Az eredeti szöveg beiktatása mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kérdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kérdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A módosított szövegről szavazunk mellette. Szóval elektronikusan szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44-en mellette, 4-en ellene, 5 tartózkodás mellette elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalás indítvány tervezetéről, a Bázel 3 véglegesítéséről, enne, mint Nándor kompromisszum mellette. Ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ó, mint Otto kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös módosító mellette ellenem tartózkodás elutasítva. P kompromisszum első rész, két részben, tehát az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Q kompromisszum két, kettő részben, első rész mellettem, ellenem, ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Hmm, ugye itt egy pluszt láttam pervans részéről, úgyhogy nem volt nagyon szükség az ellenőrzésre, de most már benne vagyunk a folyamatban. Hibát követtem el, hiszen azt mondtam, hogy két rész voltak, éppen pedig egy szóbeli módosító. Tehát a szóbeli módosítóról szavazunk, teljesen igaza képviselőtársam. Lezárom a szavazást, elutasítva. A kompromisszum a szóbeli módosító nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. course uh, of uh, uh, compromise fee was adopted. Yes. It was a very broad majority, very broad majority. Yes, yes. Uh, I, I don't know what my words. Uh, 59 in favor. 59 mellette ellene tartózkodásra elutasítva. R kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. W kompromisszum, amelynek most egy negyedik része is van. Első rész, ezt ugye itt elolvashatják, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát, tehát külön szavazunk. Szóval az első részre is kiterjed a kiegészítés. Tehát a strong nem szerep az első részben. Tehát megismételjük a szavazást, nincsen benne a strong szó. Ez az erős szó, hogy erős. Nincsen bennem. Ez egy utolsó percben eszközölt változás, úgyhogy ezért van a kavar. So the first part is unaffected. Yeah, unaffected. So, yes. so I was right, sorry. I was right. Nem, akkor csak igazam volt így az elnök, tehát az első részre nem vonatkozik ki a kiegész, nem vonatkozik a kiegészítés az első rész. Itt van mellette. Hát ezt már elfogadtuk, ellene tartózkodás <laughs> elfogadtuk. Második rész. Ezt erre szintén nem vonatkozik? A második rész két részből áll, a második részben először a strong szócska nélkül szavazunk. Tehát kitámogatja a strong szócska nélkül a második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész, itt ugye a strongról szavazunk mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Most pedig a negyedik részről szavazunk, mellette, ellenem, tartózkodás a negyedik részt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Now there was a, This is the last sentence, what we are voting now. Az utolsó mondatról szavazunk. A CCF-ről. Világos, hogy miről szavazunk? Igen, pontosan, le is zárom a szavazást. Hát ezt elutasítottuk. Y kompromisszum. A 91-est visszavonták, tehát Y mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk, Z kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. a két részben. Első rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazat többséggel. 108 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. A B kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 mellettem, <clears throat> ellenem, ellenőrizzük le 111-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. Bocsánat, a néppárt támogatja? Nem, akkor ellenőrizzük le, ellenőrizzük le, ellenőrizzük le, a 112-est ellenőrizzük le. It's a pleasure. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazat többséggel. AC kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös eredeti szöveg mellettem, <clears throat> ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdések 1-től 9-ig tömbben szavazunk, 1-től 9-ig mellettük, ellenük, tartózkodásuk, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le, az egyest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes, mellettem. Kettes tehát. Mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Eredeti szöveg tízes preambulum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-estől a 15-ig tömbben szavazunk mellettük, ellenük, tartózkodott ellenük, valaki elfogadtuk őket. ötös módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Ez egy alapvető és elsőprő győzelem volt, Márkusz. Most pedig a 16-tól 18 igról tömbbe szavazunk mellettük, ellenük, tartózkodott-e ellenük valaki, hatost visszavonták, ilyen módon az eredeti szöveg B preambulumba kezdéséről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. B eredeti preambulum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egy szobeli módosítás van az EA preambulum bekezdéshez az aldétől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es, kompro- 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23-as módosító mellette ellene tart, ezt most ellenőrizni fogjuk, tehát a 23-ast. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös módosító mellette. Ellene. Ugyanez lehet a, tört, a többség, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 25-öst ellenőrizzük. Vote is closed. Zárom a szavazást, elutasítva. Eredeti szöveg G, preambulum megkezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, e I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, M kompromisszum. Két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene, ezt ellenőrizzük a második részét, tehát az ennek kompromisszumos módosítónak. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-esről nem kell szavaznunk, most akkor név szerint szavazunk az egész módosított szövegről, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 42 mellette 5 ellene 3 tartózkodás. Tehát ezt az állásfoglalást elfogadtuk. Most következik egy vélemény a strukturális reform támogató programról Kostas Mavrides a vélemény előadója. 27-es módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom elutasítva. 112-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 113-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 114 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 115 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 116 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 117-est. Vote is closed. Rejected. Lezártam a szavazást, elutasítva 118 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 121 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 123 mellette ellene tartózkodók elutasítva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 165-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elutasítottuk, bocsánat, 166 mellette ellene tart, ellene. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 166-os. 166. 166. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Leszavazva, elutasítva 167 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 168 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 169 mellette ellene tartózkodók elutasítva, C kompromisszum, C kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 186. 187, 186-os mondott az elnök úr, módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 187 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 188 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 189 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 190 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 191 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 193 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 199, 194 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 195 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 197 mellette el, ellene, ellenőrizzük 197-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Adopted. Ezt lezárom, elfogadtuk, 28 mellette, ellene, tartózkodók, elfog, elutasítva, 29 mellette, ellene, ellenőrizzük, hogy biztos legyen. Vote is closed. Lezárom elutasítva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, E kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Adopted, oh yes. A hármast elfogadtuk, az ötvenest viszont nem. És bocsánat, a, harmadik, a hármas után valójában a négyesről kell szavaznunk. Mellette ellene, tartózkodók elutasítva, tehát ezt elutasítottuk, ami azt jelenti, hogy szavazni kell az 54-esről, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, tehát az 55-ösről is kell, mellette, ellene, nem látom az EFDD szavazókat, nézzük meg az 55-öst, lezárom, elutasítva, 56-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-as jön mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 61 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 70-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos módosító a raportőrtől szóveli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az 59-est szerintem nem szavaztuk meg. Az 59-est. Az 59-esről nem kellett szavazni, mert az 58-ast elfogadtuk. After... mondta az elnök. Tehát volt a hatoshoz egy szóbeli módosító, akkor megyünk tovább, következik egy ugrás a listán, a 77-es 77-es módosító mellette ellene ellenőrizzük a 77-est. Lezárom a szavazást elutasítva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 90-es módosító mellette ellene ellenőrizzük a 90-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk a 94-es módosítóra, 94-es mellette, 94 mell ellene. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizni fogjuk. 94-es ellenőrző szavazás. Vote is closed. Lezárom, elutasítva. Tehát szavazunk a 95-ösről mellette, ellene. Az EPP ellene van, igen. Ellenőrizzük, jó? 95-öst is ellenőrizzük, mert nem látom innen. I think it's rejected, but was... Nem is az a valószínű, hogy elutasították, de... Rejected, clearly. Vote is closed. Tehát elutasítottuk elég egyértelműen. 96-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 100-as mellette ellene ellenőrizzük, 100-ast, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 10-es és 102-es együtt meglette ellene tartózkodók elutasítva, 101-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 104-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 105 es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 106 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 107 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 108 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 109 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 110 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 111 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-est visszavonták, tehát következik a végszavazás a módosított formájában, tehát a szöveg módosított formájában név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. 14... Köszönöm. 40 eh, mellette, 8 ellene, 1 tartózkodás. Gratulálunk a raportőrnek. So we have concluded our meeting. Ezzel le is zárjuk a mai ülést. A következő ülésre hétfőn kerül sor, november 28-án. 3-tól 6 óra 30-ig, kedden pedig egész nap tart az ülés. Köszönöm szépen, lezárom ezzel a mai, mai ülésünket.